because it, it's easy to, that everybody understands. Now the explanation of the votes. Most következnek a szavazat magyarázatok. A Beres jelentéssel kezdjük. Az 1927 per 2006-os LK rendelet módosításáról van szó. Hárman jelentkeztek szavazatmagyarázatra. Jár úr az első hozzászóló. Tessék! Möchte zu der Entschließung des Europäischen Köszönöm szépen, elnök úr. Kettő észrevételem lenne ezzel a dokumentummal kapcsolatosan. Az első észrevételem az, hogy messze menően támogatom a globalizációs alkalmazkodási alapot, mert akkor, amikor az alkalmazkodás gondot okoz, akkor valóban ez az alap szolgálhat számunkra támogatásként, és bizalmat teremthet az emberek között, azaz lehetőség van arra, hogy a globalizációs folyamatnak a negatív hatását ellensúlyozzuk. Tehát konkrét költségvetési részt kell ennek létrehozni. Hiszen látom az veszélyt, hogyha beterveztük ezt és nem használjuk fel, a pénzt, akkor az lesz, hogy elosztjuk a pénzt, és igazából a katasztrófát mi magunk szervezzük meg egyrészt. Támogatom, másrészt pedig szkeptikus vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Colleagues for those of you... Kollégák, akik nem szeretnének szavazatot magyarázni, kérem eh, hagyják el a termet, hogy a munkánkat végezni tudjuk. Henen úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, úgy reagálunk a az adósság válságra, hogy irdatlan sok pénzt eh, buta juttatunk kölcsönökre, és pedig 2 billió eurót. És ez eh, igazából és sem. Két kérdés. Ki garantál egy ilyen irdatlan hitelt? Automatikusan az Európai Központi Bank. De igazából megvette itt a rossz adósságokat az országoktól. Tehát igazából, ha garanciáról beszélünk, akkor megint az adófizetők fizetnek. Görögországban, Olaszországban, Portugáliában. És kitől veszünk kölcsön? Van valakinek itt két billió eurója, hogy odaadja éppen a zsebébe? Nincsen. A jövő generációktól szedjük el ezt a pénzt. Tehát igazából, ami itt van, az az, hogy előre test is bocsátunk a gyermekeinkre és az unokáinkra, hiszen hihetetlen méretű adósságot zúdítunk a nyakukba. Gyermekek, sírjatok! Thank you, Mr. Hanan. Köszönöm. szépen, Hanna úr, Kelly úr következik. Köszönöm szépen. A Beres Harkin jelentéshez szeretnék magyarázatot fűzni a globalizációval kapcsolatban. Most lehet, vagy később? Most? Barbiato? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Kelly, we are... Kedves Kelly úr, szavazatmagyarázat folyik a Beres jelentésről. A Beres és Harkin jelentésről. Okay. Do do it now? Yes, do it. Akkor most elkezdhetem? Köszönöm. Ez a jelentés nagyon fontos, ugyanis az európai globalizációs alkalmazkodási alapra vonatkozik, ami két szinten is nagyon jelentős. Először is gyakorlati lehetőséget nyújt a munkahelyeket elvesztőknek, hogy újra munkahelyet találjanak. Másfelől ösztönzést ad a munkanélkülieknek, akik elkedvetlenedtek. Láttam Delben Crystal Taktak esetében is. Nagyon fontos, hogy valaki odafigyel és segítséget nyújt a dolgozóknak. Nyilván módosították az alapot, és 2013 után újra módosítani kell majd, mert sajnos sokáig szükség lesz rá. Köszönöm szépen, Kelly úr, bárki más szeretne-e szavazatmagyarázattal szolgálni Beresz asszony jelentéséhez? Úgy látom, hogy nem. Akkor következik a palesztin helyzettel kapcsolatos a Taran úr következik. He's not, he's... I don't see Mr. Taran. Taran úr nincs itt. Takula urat kérem, akkor tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Palesztina helyzetével kapcsolatosan az szeretném jelezni az állásfoglalás kapcsán, hogy nagyon gyakran, amikor európai értékekről szavazunk az Európai Parlamentben, akkor különböző módon szavazunk, ez természetes, de nem vagyok az egyetlen mert aki ellene szavazott, mert hogy itt miről is van szó, az emberi jogoknak az érvényesüléséről, a jogállamiságnak az érvényesülő szabad szólások, és az egyetlen egy demokrácia ö, a közel azt igényli, hogy messze menően támogassuk az értékeinknek ilyenfajta megnyilvánulásunkat, nyilvánulását is. Éppen ezért azt mondanám, hogy ez az üzenet most egészen más, mint amelyre gondoltam én eredetileg, de ugyanakkor üdvözlöm azt, hogy nagyon sokan leszavazták ezt a rossz állásfoglalási tervezetet, és nagyon sok olyan kollega van, aki támogatni kívánják Izraelt úgy, hogy Jeruzsálem megoszthatatlan fővárosa legyen Izraelnek. Egy olyan demokrácia esetében, mint az izraeli demokrácia, az együttműködésre kell törekednünk, és el kell érjük azt, hogy a demokrácia honos legyen Izrael szomszédjaiban is. Köszönöm. Jár úr a következő felszólaló. Elnök úr, az a véleményem, hogy a legtöbb képviselő az Európai Parlamentben a kérdésben az emberek oldalán állnak, valahol mind a kettő fél között. Vitázhatunk azon, hogy kedvező-e, hogy Palesztína az ENSZ-ben benyújtott a kérelmét, hogy tagja legyen a szervezetek. Másrészt viszont megértem az aggályokat is, hiszen évtizedekig voltak a tárgyalások, semmi eredményük nem volt. Amire most szükség van, azok bizalomkeltő intézkedések. Ezek pedig soha nem egyoldalúak, mindkét részről kell, hogy jöjjenek. És a saját szempontból Izrael részéről is várnám az egyértelmű jelzéseket. A pillanatnyi izraeli településpolitika nem célra vezető és nem bizalomkeltő. Köszönöm. Köszönöm, Repo úr. Puhemies, lähi rauhan prosessissa on edistytty aivan liian verkkaiseksi ja siksi kannatin resoluutiota. Palest- Palest- Palesztínában természetesen joga van az embereknek az élethez, és Izraelnek is megvan a joga, hogy a saját határain belül érjen. Abbas elnököt is megérthetjük, hiszen 20 éve tárgyalnak, és nem vezetett semmire. Hosszú idő. Azonban roppant fontos a közelkelet helyzete. Az európai külpolitikának egy hangon kellene szólnia, de sajnos ez nincs így. Remélem, hogy az Európai Unió tagállamai megtalálják a közös álláspontot a közel-keleti helyzet békés megoldására. Ezt kérik tőlem. Azonban a tartós békét csak is úgy tudunk biztosítani, hogyha a felek tárgyalnak egymással. Le kell ülniük egy közös asztalhoz, és meg kell beszélni a dolgokat itt lenne az ideje, hogy megnézzük, hogy mi is történik itt az ENSZ folyamat mögött. Köszönöm. Köszönöm. Eszály asszony. Tisztelt elnök úr, én is szeretnék szavázat magyaratot adni, hogy miért szavaztam úgy. Szeretném elmondani saját álláspontomat is, amely bekerült a jegyzőkönyvben. Nem tudom támogatni ezt az állásfoglalást, nem tudom a szavak megfogalmazását támogatni. Felszólítják a feleket, hogy térjenek vissza a tárgyalásról, ez az pozitív önmagában véve, azonban eh, itt úgy tűnik, hogy eh, mi akarjuk megszabni az országok határát, és mi akarjuk megszabni Jeruzsálem helyzetét tartós békére van szükség. Arra van szükség, hogy nőjön a bizalom a felek között úgy, hogy ne kívülről diktáljuk azt, hogy mit csináljanak. Ők saját maguk tárgyalják meg egymás között, hogy mi legyen. Az Európai Unió elismerte a palesztin hatóságot, és ez mégsem Izrael és Palesztina közötti megállapodáson alapul, ez pedig véleményem szerint nem célra vezető. Köszönöm. Köszönöm. Campbell Bannerman. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Izrael barátja vagyok, de kritikus barátja. Jó magam, az Észak-Írországi békefolyamatban is részt vettem a, a brit kormány részéről, és illuzórikus a katonai megoldásban bízni. Tárgyalásos megoldásra, politikai megoldásra van szükség. A jogtalan telepek nem segítenek, és rokon szembezek a palesztinokkal, akikkel nagyon rosszul bántak, és úgy gondolom, hogy joguk van békésen egymás mellett élni a két népnek. Ez az intézkedés jó taktikai tárgyalási húzás nem megfelelő, azonban nem fogja meghozni az eredményt, és ezért nem szavaztam mellette. Nagyon fontos a béketárgyalás folytatás, de láthatjuk, hogy csak a nagyon alapos, nagyon gondos, megfontolt tárgyalásokkal lehet eredményre jutni, ahogy Észak-Írországban is láttuk. Ez hozza meg mindenkinek a hasznot. Köszönöm szépen. Köszönöm Kember Benelman úr. Bárki más szeretné megmagyarázni szavazatát a palesztina állásfoglalással kapcsolatban. Úgy látom, hogy senki, akkor a Rio plusz 20 földcsúcs találkozó következik. Baszescu asszony szolgálmagyarázattal. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a zöld gazdaság kialakítása alternatívát jelent a fosszilis energiahordozók túlzott kizsákmányolásához képest a 46-os, és az szemben szavaztam, ugyanis úgy gondolom, hogy szociális problémákat vetne fel, hiszen növelni a villamosenergia árát a végfelhasználók számára. Az emberi tevékenység egyre intenzívebbé válása, nagyon súlyos kihatással jár az ökoszférára, a környezeti egyensúlyra, a nemzetközi környezetvédelmi politikában az én kormányom annak kidolgozásában nagyon aktívan részt vett, és Románia támogatja a környezetbarát technológiák fejlesztését, a nukleáris energiát az európai energiamixből nem lehet kivezetni. Nagyon biztonságos és nem drága energiáról van ugyanis szó. Atomerőművek létesítésének véget vetni nem segít a környezetnek. Köszönöm, Repo úr következik. Hyväksyin julkilausuman tietyn varauksin. Köszönöm szépen, elnök úr ezzel az állásfoglalással kapcsolatosan nagyon fontos, hogy az Európai Unió közös irányt mutasson, közös célokat fogalmazza meg az egyik lényeges tényező itt az, hogy a jelenleg és a jövőbeni generációk is méltányosan hozzájussanak az erőforrásokhoz. Törekedni kell továbbá a fenntartható fejlődés biztosítása mellett a szegénység visszaszorításán is biztosítani kell a fenntartható termelést, a zöld energiák és a zöld gazdaságnak a létét. Olyan intézkedéseket előmozdítani, amelyek lehetővé teszik, hogy szociálisabb legyen, szociális érzékeny érzékenyebben, szociális szempontból érzékenyebb legyen a társadalmunk, és igazságosabb is legyen, mint jelenleg. A fenntartható zöld társadalomnak a jellemzője kell, hogy legyen, hogy az érték színességet fenntartjuk, kulturális szempontból, vallási szempontból, és az egyensúlyoséget is biztosítjuk a nemek között. Köszönöm. Harkin asszony. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy kommentálhatom a jelentést. Nagyon fontos témák vannak benne, de én csak hárommal foglalkozom. Garantálnunk kell, hogy a víz mindig közjó maradjon. Garantálnunk kell, hogy mindenkinek joga lehessen a vízhez és a szennyvíz elvezetéshez. Garantálnunk kell, hogy mindenki hozzáférhessen a tengerekhez, az édesvízhez. Éppen ezért a 48-asra szavaztam. Itt a másik megjegyzésem a gén manipulált magokról szól. Elutasítom ezeket, és mindenkinek jogot kell biztosítani a hozzáférés a normál, nem génkezett magokhoz. Itt a harmadik megjegyzésem pedig az Amazonas menti esőerdők írtására vonatkozik nem lehet, hogy ezt eltűrjük. A Mercosurban is fel kell lépnünk azért, hogy ne írtsák az Amazonas menti erdőket. Azt látjuk, hogy a probléma növekszik. Egyrészt az Európai Unió emellett van másrészt, nem veszi figyelembe. Köszönöm, Harkin úr, Kelly úr, néhány szót szeretne szólni. Itt tegnap délután nem szólalhattam fel ebben a vitában. Nagyon fontos a Rio Plus 20 globális problémákkal foglalkozik, mint az erdőírtás, a tengerek túlhalászása, a klímaváltozás és a tiszta víz. Ezeket a problémákat globális szinten kell kezelni. Az Európai Unió nem tudja egyedül megoldani ezeket a problémákat. Ha egyedül próbálkozik, a világ többi része szenvedhet emiatt. Úgy gondolom, hogy a globális problémáknak globális megoldásra van szükségük. Ahogy a biztos mondta tegnap, tovább nem fogadhatjuk el azt a politikát, amely szennyezi a környezetet. Sem Európában, sem a világban. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Morkunájte Mikuliniene asszony. Köszönöm. Ez az állásfoglalás többi-kevésbé realista megközelítést tartalmaz a fenntartató fejlődés tekintetében. A víz tekintetében a 46-os ra is utalnék. Itt arról van szó, hogy megtiltják a további atomerők építését. Örülök, hogy az Európai Parlament megérti ezt a problémát. Hogyha úgy döntünk, hogy nem akarunk atomenergiát alkalmazni, akkor ez óriási energiafüggéshez vezetne. Az energia biztonság minden országot kell, hogy érintsen, és természetesen a biztonságot hangsúlyozzuk. Tudjuk, hogy nagyon fontosak a megújuló energiaforrások. Nem csak most, de a jövőben is fontosak lesznek. Azonban csalódott vagyok, hogy az Európai Parlament negatív módon viszonyult a nem hagyományos anyagokhoz. Jettén Meki asszony. Arvoisa puhemies, äänestin tämän päät... Köszönöm szépen, elnök úr. Támogattam ezt az állásfoglalási indítványt összhangban az ENSZ-nek a konferenciával, amely a fenntartató fejlődéssel foglalkozott. Nagyon fontos konferenciáról volt, és valóban megmutatta, hogy milyen utat kell követnünk, de ezt eredményhez csak a konkrétumok mentén vezethet, és mindehhez szükségeltetik az is, hogy a nyilatkozatokon túl, a jó szándékokon túl tettek is kövessék a fejleményeket. Az Európai Unió, az Európai Uniók a képviselői és a civil szervezeteknek is feladata van, a nem szerveknek is valóban konstruktív szerepet kell betöltenie. Ha a múltba tekintünk, akkor különböző tanulságokat vonhatunk le. Ezeket meg kell fogalmazni. Kellően bölcsek voltunk, kellően bölcsek vagyunk, ö, meghallgatjuk a többieket. Ö, nem lehetséges csak önmagunkban bízni, konstruktív együttműködésre van szükség. Ez lehet kedvező az Európai Unió számára is. Anybody else on Köszönöm. A Rio Plus 20 kapcsolatban van-e bárki más? Nincs. Akkor folytassuk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapjövőjével. Harkin asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatom ezt az állásfoglalást, és különösen a parlament felhívását, hogy a következő költségvetési időszakban is folytassuk ennek az alapnak a működtetését. Ez egy egyértelmű jelzés a parlament részéről, hogy szükség van az alapra, és hogy hasznos az alap. Remélem, hogy a tanács odafigyel arra, amit mondunk. Tegnap beszéltünk róla, hogy változtatásokra is szükség van. Nyilván javítani lehet a működését ennek az alapnak, lehet lehet az időszerűségét, a pénzek folyosítását javítani, de nagyon fontos, hogy a munkavállalókkal foglalkozik az alap és a szakképzésükkel is, volt szó arról is, hogy a cégek felelősségét átvennénk, egyáltalán nincs erre bizonyíték, a bizottság és mi is nagyon alaposan körüljártuk a kérdést, lehet, hogy időnként a képviselők ezt ürügyül használták arra, hogy ne támogassák az alapot. Novemberben eh, megkapjuk a bizottság eh, félidei értékelését, illetve októberben bizottsági javaslatokat. Eh, mindenképpen üdvözlöm azt a javaslatot, hogy a gazdákat és az önfoglalkoztatókat is belevennék az alapműködtetésébe. Köszönöm, Harkin asszony. Fájman úr következik. Hlasoval jsem proti zprávě o budoucnosti Evropského globalizačního fondu. Köszönöm szépen. Én a globalizációs alap jövőjéről annyit mondanék, hogy szerintem semmi értelme nincsen, meg kellene szüntetni. Úgy gondolom, hogy a globalizáció áldozatainak nemzeti szinten kell segíteni, és nem európai szinten. Európai szinten csak egyenlőtlenségeket okozunk, hiszen a nagy cégek kapják a pénzt a globalizációs alapoknak a kisebb vállalatokkal is foglalkozniuk kell. Tehát ellenzem. Most végezetül az EU Marokkó halászati partnerségi megállapodás Repo úr. Arvoisa puhemies, äänestin resoluution puol- Köszönöm szépen, elnök úr. Euroopan unioni on lelkiismereti szavazás volt, éppen ezért szavaztam meg az anyagot. Az Európai Uniónak figyelembe kell venni Európán kívül is az emberi jogokat és a demokrációt. Hogyha nem a nemzetközi normákat figyelembe véve, az emberi jogokat figyelembe véve zajlik a halászat más országban, akkor az Európai Unió ne legyen partner nem világos, hogy a halászati megállapodás a nyugat-szagarai nép akarata elle van, vagy nem. Hiszen szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ez a dolog nyilvános lenne. Az Európai Uniónak és az Európai Külügyi Szolgálatnak megfelelő megoldást kell találnia a nyugat-szaharai problémákra az ENSZ alapokmánya alapján úgy, hogy nemzetközi együttműködést ajánlunk fel. Köszönöm. Köszönöm szépen végül, de nem utolsó sorban Romevai Rueda úr következik. Mi sorpresa por el hecho de que las presiones y los Köszönöm szépen meglep a, a marokkói rezsimnek a megnyilvánulása és zsarolása, amely hatása volt számos kollégánkra. Nem arról volt szó, hogy most egy kormány mellett vagy ellen szavazunk, vagy egy ügy ellen vagy mellett szavazunk, hanem a nemzetközi jogról volt itt szó. Itt a halászati témakörről van szó, és az e, Lisszaboni szerződésről kikéri, előírja pontosabban, hogy az Európai Parlament véleményt nyilvánítson, az Európai Parlament véleményét nem kérették ki, nem kérték ki, és itt olyan halászatról van szó a nyugati vizeken, amely ö, úgynevezett független területi szuverenitást élvez, és ö, ugyanakkor ott vannak a jogi bizonytalanságok, nyitott kérdések. Mi megpróbáltuk ezeket a kérdéseket tisztázni, ezért gondoltuk, hogy a bírósághoz kell fordulni, és véleményt kell tőle kérni, azért, hogy kellő módon tudjuk értelmezni a témát, amely témának rendkívül sok konkrét gazdasági, szociális és környezetvédelmi következménye van. Sajnálom, nagyon sajnálom, hogy a kollégák ezt nem értették meg, és a szavazatukkal olyan fellépést támogattak, amely politikailag és jogilag is elfogadhatatlan. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt elmenjünk ebédelni, van egy bejelentésem. Az ALDE frakciótól kaptam egy kérést, hogy Vincenzo Jovinét a Kokobuba helyezzem, ahol Gianmaria Ugyaszt váltja le. Ő a közlekedési bizottságban kerül. Nem látok ellentmondást, tehát elfogadtuk a kérést.